Good afternoon, dear colleagues. We will start our uh, committee meeting. First point on the agenda. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Megkezdjük a mai ülésünket. Látják a napirendet, hogyha nincs ezzel kapcsolatban megjegyzésük, akkor a napirendet elfogadottnak tekintem. Kettes napirendi pont, az elnök bejelentései. Október 16-án volt egy ülésünk, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a jogalkotási véleményt a munka és családélet egyensúlyáról a néppártnak adják. Stratégiai jelentést fogunk létrehozni erről a csomagról. A címe az lesz EU alapok, amik javítják a munka és a családi élet egyenlő, vagy egyensúlyát. Tehát a néppárté lesz ez. Aztán saját kezdeményezésű véleményünk lesz az európai oktatásról is, ez is a néppárté. Két vélemény az EIGE mentesítéséről, illetve az Európai Bizottság költségvetésének a 2018-as költségvetéséről Matera asszonyé. A módosítók saját kezdeményezésű jelent jelentéshez, az ECON szakbizottságnak, az európai szemeszterről pedig 2018-ra vonatkozólag az SND frakció élet. A véleménytervezet a jogalkotási saját kezdeményezésű véleményről, amit a Libe szakbizottságnak készítünk, a magyarországi helyzetről szintén az SND frakció kapja szóbeli választ igéző kérdés állás foglalással a nő genitáljainak megcsonkításával kapcsolatban februárban, amikor megemlékezünk az intolerancia elleni napról, 2018. februárjában lesz ez, ezt a Nőjogi Szakbizottság elnöke kapta megfogalmazni. Továbbá a koordinátorok úgy döntöttek, hogy 12 tanulmányt kérnek 2018-ra a missziókkal vonatkozó dokumentáción túl. A gender budgeting kapcsolatban 2017 és 2018 júniusa között fog készülni anyag. Következő napi rendi pontunk a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete a haladás csigalassúságú. Az EIGE igazgatója Virginia Langbach fog előadást tartani, ezután eszmecserét folytatunk. Most meg is adom a szót Virginia Langbach asszonynak. Parancsoljon ön a szó. Thank you very much. And I'm really very happy, like three weeks after we have... Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy az indexünk bemutatása utáni harmadik héten már is azt látjuk, hogy nagy érdeklődéssel fogadták azok a csoportok, amelyek az egyenlőtlenséggel foglalkoznak. Örülnek annak is, hogy új fókuszpontok kerültek ez indexbe. Itt van a dokumentum, a publikációnk, van egy ennél vastagabb jelentésünk is, és egy sor um, tényfeltáró lap, aminek segítségével az indexünkről gyors adatokat lehet megtudni. Ezen az első dián azt szeretném megmutatni, mivel valószínűleg nem mindannyian ismerik ezt az indexet, tehát azt szeretném megmutatni, hogy mennyi különböző intézmény támogat bennünket, és most már új indikátorokat is használunk. Egyre többen támogatják az EIG-t. Fontos azt is megjegyezni, hogy a nemek közötti min- egyenlőség minőségi indexe csak az Európai Unióra vonatkozik. Tehát a különböző mutatók és mutató típusok tekintetében eltérünk a világszerte alkalmazott modelltől, mert az összes Európai Uniós szakpolitikai területet vizsgáljuk. Mindegyikre kidolgoztunk indikátorokat, hogy mérni tudjuk, össze tudjuk hasonlítani a 28 Európai Uniós tagállamot azon különös vagy specifikus témákban, amiket egyébként csak az Európai Unión belül mérünk. Nagyon jó azt látni, hogy egyre több referencia érkezik be, és a döntéshozatalba, a szakpolitikák kialakításába is kezd befolyni ez az információ, és hatással lenni rá. A nők és férfiak közötti szakadék a világszerte mért dolog. Mi itt nem mérjük azt például, hogy hány iskolai hely van egy országban, ezt inkább a szakpolitikai nyomonkövetés keretein belül vizsgáljuk. Mi a nők és férfiak közötti különbséget vizsgáljuk olyan szabályok tekintetében, amelyek az Európai Unióban jöttek létre, és ezeknek a hatása mennyire más egy országban élő nő, vagy egy országban élő férfi számára. Egytől százig mérjük, tehát egy egytől százig terjedő skálát használunk. Több olyan diát is fogok mutatni, ahol az alacsony pontszámot elérő országok esetében látható, hogy nagyobb a szakadék is. És így a nemek közötti szakadék nagyon nagyjá tud válni egy-egy országban. De nem feltétlenül az derül ki belőle, hogy a férfiak vagy a nők számára negatívabb a helyzet, ez csak az adatok elemzése után derül ki. A statisztikák azonban általában a nők számára kedvezőtlenebb helyzetet mutatnak. Hogyha nagyon rossz a fejlődés egy országban, akkor általában az a nőkre és a férfiakra is egyaránt rossz hatással van. De használunk egy olyan koeficienst, ami azt mutatja, ami arra való, hogy korrigáljuk az ország általános rossz teljesítményét, és így jobban összevethető legyen a nők és férfiak helyzetének a különbsége egy jól teljesítő és egy rosszul teljesítő ország között, és ne roncsa le az ország általános gazdasági rossz teljesítménye az ország egyenlőségre vonatkozó adatait. A Nőjogi Bizottság is megerősítheti, hogy egy új, teljes, új területet vontunk be a vizsgálatba, ez a nők elleni erőszak területe. Nagyon időszerű most erről beszélni, egyébként most nem is fogok nagyon sokat beszélni róla, mert még körülbelül két hetünk van, amíg a legfrissebb adatok kijönnek ezen a területen, de mégis fontos elmondani, hogy azt látjuk, hogy a nők egyenlőtlensége eredményezi azt, hogy a nők elleni erőszak előfordul. Tehát ez az egyenlőtlenség az erőszak egyik oka. Különböző szakértők hangsúlyozták ezt. A nők elleni erőszakot az Index központi értékelésében nem tettük bele, de mégis vizsgáljuk a nők között és férfiak közötti egyenlőtlenségnek a változását, a fejlődését nem tudjuk anélkül vizsgálni, hogy ezt a területet figyelembe ne vennénk. Itt látható tehát, hogy ezt az új dimenziót is bevontuk a vizsgálatokba. Ezt a résztvevők nagyon nagy mértékben értékelik. különböző csoportok között is kell vizsgálni a helyzetet. Nem lehet azt mondani, hogy a nők és férfiak az oktatásban. A nők és férfiak a munkaidő szempontjából. A nők és nők között is vannak ugyanis óriási különbségek. Úgyhogy a nőkön belül is az oktatási szint, a, az idős vagy életkor, a családtípus és a fogyatékosság szerint alcsoportokat hoztunk létre a jelentésben, és a rövidített változatban is szerepelnek ezek az adatok. Látható, hogy mekkora lehet a különbség például a, az alacsony iskolázottságú férfiak és nők, vagy a fogyatékossággal élő nők és férfiak között ilyen lebontásban is elérhetek, tehát ezek az adatok. Nagyon fontos, azt látni, hogy az egyes alcsoporton, alcsoportokon belüli különbségeket is lássuk, és hogy ezeket is, ezeknek a csökkentését is tudjuk különböző szakpolitikákkal célozni. A hatalom területe. A legjobb javulás a következő országokban következett be. Például Olaszország. Olaszország nyerte el az első díjat, tíz évvel ezelőtti állapotához képest. Általánosságban a százas skálán Olaszország érte el a legnagyobb javulást. Ezután a következő ország Franciaország, harmadik pedig Szlovénia. 2012-ig óriási javulás volt tapasztalható a hatalom területén belül ezen országokban, a nők kedv- számára kedvező módon. Finnország, Szlovákia és Csehország volt a legrosszabbul teljesítő, a legkisebbet fejlődő három ország. Ráadásul csak a társaságban visszalépést láttunk. Ennek az okait érdemes feltárni. A hatalom alatt nem csak politikai hatalmat értünk, hanem olyan indikátorokat is bevezettünk, amiket most nem fogok felsorolni, de amik azt mutatják, hogy mondjuk a kutatásban, vagy kutatószervezetekben, sport világában milyen a nők-férfiak aránya. Tehát kutatás, sport, és most hirtelen el is felejtettem, hogy mi a harmadik. Új mutatókat vezetünk tehát be azért, hogy lássuk, hogy a szociális területen hogyan érvényesül a nőknek a hatalma, és hogy mi a különbség a nők és a férfiak helyzete között az egyes országban. És a döntéshozatalban még a magánszektort is vizsgáltuk. Nézzük meg most az egyes országokat. Látható, hogy Svédország, Franciaország és Finnország vannak a legjobb helyen. Itt van a legkisebb különbség a férfiak és a nők között. Magyarország, Görögország és a Cseh köztársaság azok, ahol a legtöbb erőfeszítésre van szükség, hogy javuljon a helyzet. A hatalom tekintetében legnagyobbak a nők és férfiak közötti különbségek az összes országban, ott is, ahol egyébként elég jó a helyzet. Például a nemzeti központi bankok vezetőségében csak 3%-os javulást sikerült elérni 10 év alatt. A nők soha nem voltak igazgató tanácsokban 10%-nál nagyobb arányban. Aztán a Nemzetközi Monetáris Alap, az Európai Uniós kormányzatokban sincsenek nők. A pénzügyi döntéshozatal tehát még mindig olyan terület, ahol érdemes lenne fejlődni de erről is olvashatnak több részletet a jelentésben. Tudás tekintetében is vizsgálódtunk, amit látunk, az az, hogy eléggé alacsony a fejlődés. A legtöbbet fejlődő országok Ciprus, Görögország és Luxemburg, aztán az Egyesült Királyság, Horvátország, Románia negatív fejlődést mutatott. Itt azt látjuk, hogy a férfiak a vesztesek. Más oldalról, hogyha megnézzük azt, hogy mi ennek az oka, akkor a, általában a legnagyobb kihívás az EU számára az Európai Unióban a tudás területén az, hogy a nők és férfiak között szegregáció valósul meg az oktatásban. Ha felsőoktatásban az oktatás, egészségügy és így jólét területén, ahol nincsenek jól fizetve a dolgozók, ahol nem értékelik nagyra a munkaerőt, itt háromnegyed részben nők dolgoznak. De ha megnézzük azt, hogy a jövő munkahelyei, a mérnöki pályák milyen arányban tartalmaznak nőket, férfiakat, akkor ott nagyon erős a férfi dominancia az egész életen át tartó tanulás kérdését is megnéztük. Nem volt erős a javulás, de különösen fontos volt az alacsonyabb iskolázottságú emberek helyzete, hiszen nekik nem nagyon vannak esélyeik, sajnálatos módon nem nagyon használjuk itt a lehetőségeket sem az a helyzet javítására. Itt láthatók a szokásos három legjobb ország. Idő és időbeosztás területe következik. Ez az egyetlen terület, ahol nem tapasztalunk javulást, sőt, romlást tapasztalunk. Úgy tűnik, hogyha a nők és a férfiak több mint egy órát dolgoznának, mondjuk az idősek, fogyatékosok gondozásában, a házi munkában, akkor azt látjuk, hogy a férfiak kevesebbet végeznek, mint tíz évvel ezelőtt. Ahol a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség a nem fizetett munka tekintetében javult, az Csehország, Lettország és Spanyolország. A legkisebb a haladás a Szlovákia, Bulgária és Görögország esetében volt tapasztalható. 12 tagállamban ezen nagyon fontos, családi élet szempontjából fontos fizetés nélküli munka esetében 12 tagállamban, tehát romlott a helyzet. az országok szerinti lebontást nézve, Svédország, Hollandia és Dánia állnak a csúcson. A legrosszabb a helyzet Görögország, Gör- Bulgária és Szlovákia esetében. Itt osztják meg legkevésbé az otthoni feladatokat a nők és a férfiak. A férfiaknak csak az egy harmada vonódik be egyáltalán ebbe a munkába, kettőharmaduk a férfiaknak egyáltalán nem csinál ilyen munkát. Ez azt jelenti, hogy a teljes teher a nők vállán nyugszik, és ezeknek a nőknek így nem marad a magánéletükre, a tanulásra, a sportra ideje. Sport és szabadidő a férfiak számára növekedő tendenciát mutat, a nők esetében azonban csökkent az erre szánt idő. Az egyik eh, nagyon fontos átívelő egyenlőtlenség az az, hogy a napi gondoskodási munka hogyan oszlik meg a nék és férfiak között. A legnagyobb különbség a gyermekes családok esetében van a nők és férfiak között illetve az egyedüli, egyedülálló szülők esetében. Tehát a gyerek nélküli párok, vagy az egyedül élők nagyjából egyenlő arányban foglalkoznak házi munkával vagy gondoskodással, de az anyák, akár családban élnek, vagy házasok, akár egyedül nevelik a gyermekeiket, óriási büntetést kell, hogy elszenvedjenek, hiszen ő rájuk hárul a legnagyobb teher a gondoskodás és a házi munka tekintetében. A munka területét nézzük most. A függetlenség, a pénzügyi függetlenség, gazdasági függetlenség ide tartozik az, hogy mekkora nyugdíjat fog valaki kapni, hogy fog kinézni a jövője, mely országok javították a helyzetüket, és mely országok javultak legkevésbé. A legjobbak Málta, Luxemburg és Ciprus. Itt sikerült a legtöbb haladást elérni, a legkevesebb haladást Dánia, Szlovákia és Románia esetében tapasztaltuk. 2005 óta elemeztük ezt a területet. 1,5%-os volt a haladás az összesített számok alapján ezen a területen. Annyi minden történik, és 10 év alatt, annyi mindent teszünk, de 10 év alatt csak 1,5%-os haladást sikerült elérni, hát ez nagyon alacsony. A teljes munkaidőt nézzük, 12 óra és 40 óra között lehet váltakozó az, hogy mennyit dolgozik egy ember egy héten, de mi csak a teljes munkaidőt néztük, és hogy Svédország, Dánia és Hollandia teljesített legjobban. Azon ország, ahol leginkább van fejlődésre szükség, Olaszország, Görögország és Szlovákia. És van öt tagállam, ahol nem volt egyáltalán változás. Tíz év alatt még csigalassúságú sem a teljes munkaidős szakadék a esetében 40% a nők aránya, és 60 a férfiaké. Ha megnézzük a fogyatékossággal élő nőket, itt is látható, hogy alapvető fontosságú különbségek vannak. Mert 19%-a ezeknek a nőknek dolgozik teljes munkaidőben, miközben a hasonló helyzetű férfiak 28%-a. Az alacsony képzettségű nők, tehát nincs egyetemi diplomájuk, 17%-ban vannak teljes munkaidős állásban, a férfiak aránya ennek több mint a duplája. Az én koromban pedig 50 és 64 a nők és férfiak aránya. 19%-os, tehát a férfiak és nők közötti szakadék. Amikor a biztonságról beszélünk, a szociális jogokról, a különböző védelmi szintekről, olyan intézkedésekről, amik a különböző embereknek az igényeit teljesítik, ez nagyon fontos mutató, hiszen látjuk azt, hogy hol hiányoznak intézkedések. A szegregáció, a nemek közötti szegregáció az oktatásban megjelenik, az oktatás, egészségügy, és mi is volt a harmadik? Gondoskodás területén a nők vannak többségben, a tudomány és technológia területén pedig a férfiak dominálnak. ez sem változott. A foglalkoztatási szegregáció sem változik. A férfiak a tudomány területén és a technológia területén 80%-ban képviseltetik magukat, és az oktatás egészségügy területén a dolgozók 70%-a nő kik a leginkább kitett csoportok tagjai. Az egyedülálló szülők, illetve a gyermekes párok. Az ők esetében legnehezebb a nők számára teljes állást vállalni. Úgyhogy itt a nők és férfiak közötti szakadék 28%-ra rúg. Ez rendkívül nagy különbség nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mert azt mutatja, hogy hova kell az erőfeszítéseinket összpontosítani. Nézzük a pénz területét. A legnagyobb fejlődés Szlovákiában, Máltán és Lengyelországon tapasztalható, a legkisebb Horvátország, Németország és Görögország esetében. Itt pedig az látható, hogy ugye a pénz az a méltósággal is összefügg azzal, hogy olyan életet élhetünk, amilyet szeretnénk. A nők még mindig kevesebbet keresnek, azt látjuk. azt is láthatjuk, hogy a nők és férfiak közötti szakadék az kumulálódik, és az időskorban egyre több mindenben, és egyre nagyobb a szakadék a nők és a férfiak között. És a fizetésbeli különbség ismét a gyermekes családokban élő anyák, illetve az egyedülálló anyák esetében a legrosszabb. Illetve az Európai Unióban gyakorlatilag kétszer annyi 75 évnél idősebb nő van kitéve a szegénység kockázatának, mint férfi. Ez egyébként az Európai Unión kívül is így van. A különböző szakpolitikák és a szociális jogok szempontjából nagyon fontos erre a tényre figyelmet fordítani. És végül a teljes összesített index és ennek az eredményei azt látjuk, hogy a díj, az első díj a legtöbb eredményért Olaszországot illeti. Olaszország teljesítménye 12,9% ponttal javult. Nagyon sokat tettek az olaszok, büszkék lehetnek rá. A második legtöbbet Ciprus, Szlovénia és Írország tett. A legkevesebb eredmény az összesítésben Egyesült Királyság, Csehország és Szlovákia esetében történt. Ezekben az országban gyakorlatilag nem történt változás tíz év alatt. A számos tagállam a te- különböző területeken javulást mutat, ez majd a jelentésben és a rövidített verzióban is olvasható lesz. És ha most elgondolkoznak azon, hogy az Európai Unió számára mi az, itt van az országok szerinti lebontás, de hogy mi az EU-s átlag, tíz év alatt csak négy négy százalékos javulást tapasztaltunk, és ez valóban csigalassúságú. Tíz év alatt, hogyha végig gondoljuk, hogy mennyit beszéltünk arról, és mennyit tettünk, hogy az Európai Unió példát mutasson a világnak ezen a területen, de hát még mindig rengeteg a tennivalónk. Svédország, Dánia, az első kettő, Finnország, Hollandia követik őket. Ezek az országok voltak mindig az élen egyébként. Görögország abszolút az utolsó helyen van, Magyarország és Szlovákia szorosan Görögország közelében kullog a sor végén. A haladást nézve szerintünk nagyon fontos hogy szisztematikusan és lelkiismeretesen hajtsunk végre intézkedéseket, különben nem lesz haladás. A hatalom, a tudás és az idő tekintetében a legnagyobbak a kihívások. A hatalom esetében akár a jogalkotásra gondolunk, akár a vitákra, Tudjuk, hogy még a gazdaság és pénzügyi szektorban is mennyit beszélünk erről a témáról. És erre szükség van ahhoz, hogy ezt a szakadékot csökkenteni lehessen. A, nő, a férfiak és nők közötti szegregáció az eredményezője annak, hogy kevesebbet keresnek a nők, alacsonyabban értékelt a munkahelyük, és kevesebb idejük van. Sztereotípiák, oktatás és képzés, hogy ezt a szegregációt meg tudjuk törni. Nagyon fontos lenne, és azt gondolom, hogy az, hogy a, az időbeosztás egyenlő bététele, hát ezzel kapcsolatban muszáj tenni valamit, mert nagyon nagy az egyenlőtlenség, és ez azt jelenti, hogy óriásiak a lehetőségek. Az Európai Unióban a nőknek nagyon nagy hátrányai származnak abból, hogy ők kell, hogy végezzék az összes házi munkát és gondoskodási tevékenységet. Köszönöm szépen. Asszonyom, Lambak asszony, ezt a beszámolót az EU tagállamok jelenlegi helyzetével kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez az index, nagyon sok eredményt hozott, így sokkal mélyebben megérthetjük a helyzetet, és láthatjuk, hogy hol történt cselekvés, illetve hol nem ö, történt még semmi. Szipa Pitikánen kapszott elsőként a képviselők közül. Köszönöm szépen, mondja Pitikánen asszony. Úgy vélem, hogy a nemek közötti Egyenlőség Intézete nagyon sokat tett ezen index kidolgozásért szeretnék köszönetet mondani ezért, ugyanis gyakran nem is látjuk ezeket a jelenségeket, nem észleljük, és nem tudjuk ezeket a hiányosságokat emiatt megszüntetni. Ez az oka annak, hogy meg kellett kezdeni a munkát az indexel kapcsolatosan, illetve folytatni kell ezt a munkát. Ez az első dolog, amit szeretnék elmondani. A második, olyas valamiről szeretnék szólni, ami mindezzel összefüggésben áll. Jó lenne, ha a választásokat megelőzően a tagállamokban ezt az üzenetet átadnánk a férfiaknak és a nőknek, a nemzeti parlamentekbeli képviselőkkel is találkozván, és közös meghallgatásokat szervezvén, hogy mérleget tudjunk vonni a jelenlegi helyzetről az EU-ban. Számomra ezek a tények nem hatnak újdonságként, Ugyanakkor tényleg megtapasztalhattuk itt a szakbizottságban, hogy valóban egyfajta csigalasságú tempóval történik csak javulás. Nagyon sok cselekvési terv és intézkedés létezik az EU-ban, és látjuk a nagy gazdasági különbségeket az EU-ban. Nem olyan gyorsan szűnnek meg ezek a különbségek, mint amilyen tempót még kívánatosnak tartanánk. Ugye a kvótákkal kapcsolatos vitát, illetően vagy a szabályozási intézkedések kapcsán bármilyen jellegűek legyenek is ezek, mindig az a kérdés, hogy az intézkedések önkéntes alapúak legyenek-e. hogyha megnézzük a képzési ágazatot, és egyfajta mentalitás változást érünk el, ez már önmagában egy előrelépés. Tanulunk a történelemből, a múltból. Ez évtizedekig, akár évszázadokig is elhúzódhat, amíg ezeket a hibás fejleményeket korrigálni tudjuk. Ez a második alapvető felismerés, amely az eddigekből adódik. Aztán még egy témát szeretnék felvetni, ami gyakran vitatárgya itt a szakbizottságunkban. Hogyha egy Gender Action Plant készítünk, akkor mit is javaslunk valójában? A jövőben fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon egy ilyen cselekvési terv valóban benchmarkokat tartalmazzon-e. Tehát segítő intézkedéseket követeljünk a tagállamoktól, és el is kell őket számoltatni. Ugye tudjuk, hogy léteznek ezek a nemzeti cselekvési tervek, tudjuk, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítaniuk a tagállamoknak, ugyanakkor, hogyha nincsenek eredmények, akkor többet kell tennünk. Például a szakma és a magánélet összeegyeztethetősége, hogyha az adott tagállamban nem javul. Hogyha a szakadék a béreknél nem szűnik meg, akkor mit is tegyünk? Akkor itt mindenféleképpen a tagállamokra nagyobb nyomást kell gyakorolnunk ilyen helyzetekben. Sokkal többet kell tudni használni ezeket a statisztikákat. Ugye vannak ezek a ranglisták, és itt összevetjük az országokat, látjuk a mutatókat, és ezeket a mutatókat mindig beépítjük az adott cselekvési tervekbe. Remélhetőleg a jövőben lesz egyfajta segítő intézkedéseket tartalmazó lista is, és felvetjük a kérdést, egyáltalán javult valami, és ha nem, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a segítő intézkedések nem voltak elégségesek. És ugye a tagállamokban viták zajlanak ezekről a témákról a nemzeti parlamentekben, a nemzeti választásokat megelőzően, vagy az európai parlamenti választásokat megelőzően. Ilyen alkalmakkor szövetségeket is köthetünk a nemzeti parlamentekkel, és főleg az ottani hölgy képviselőkkel, és megkérdezhetjük őket, hogy mit tehetünk még ezen célok elérése érdekében. Nagyon jó ez az index, nagyon sok új kérdés vetődik fel. Itt van a digitalizáció témája, a többszörös diszkrimináció témája, olyan személyek esetében, akik külföldön dolgoznak, a nyugdíj, szakadék, most az összes témát nem tudom itt felvetni. Persze erőforrásokra is szükség van, hogy ezeket a kérdéseket megvilágítsuk. Köszönöm, mondja az elnök. Julie volt következik. Köszönöm. Igen, ez nagyon tanulságos volt. Valóban nagyra becsülöm azt, hogy tényekkel, adatokkal támasztja el a, ezt a munkát, és gyakran vissza fogunk nyúlni ezekre az információkra. Két megjegyzés, talán kérdés is. Egyrésztről úgy tűnik, hogy az elmúlt tíz évben kevés dolog történt. Persze ez időben megtapasztalhattuk a pénzügyi válságot is, és sok tagállam esetében nagyon kemény megszorító politika alakult ki biztos vagyok benne, hogy a nőknek kellett megfizetniük a cehket ezért a megszorító politikáért, és van itt egy dolog, ami engem különösen érdekelne, hogyha megnézzük az idő tényezőt, és azt látjuk, hogy a nőknek egyszerűen nincsen már idejük, hogyha nő szervezeteivel, csoportjaival beszélek, akkor azt tapasztalom, hogy nagyon sok feladatot, munkát kell vállalniuk a nőknek, hogy egyáltalán fent tudják magukat tartani. Elnyék jelentéstevője voltam a szegénység leküzdése céljainak elérése témakörének. Ugye ott megnéztük az egyes háztartások költséghelyzetét, hogy képesek-e egyáltalán például lakbért fizetni, az áramot, a vizet, a gázt és a többi a melléköltségeket. költségeket nagyon sokat kell dolgozniuk a családtagoknak, főleg a nőknek, és kevés idejük marad. Itt nem luxus javak megszerzéséről van szó, hanem a létminimumhoz szükséges dolgokról. A nőknek ennek érdekében többet kell dolgozniuk. Mi is történt itt ezzel kapcsolatosan, különösen a megszorító politika fényében sok tagállamban a pénzügyi válság során? Ez lenne az egyik kérdésem. itt a szakbizottságban. A nők elleni erőszak témája van most a középpontban, ez egyik középponti téma, hogy a nők szexuális zaklatásnak vannak kitéve. Tudatában vagyunk, hogy régóta létezik ez a probléma. Most ugye botrányok törtek ki, ezek vernek most hullámokat, de ez tulajdonképpen csak egyfajta utolsó csepp a pohárban, és ez nem csupán a média vagy a szórakoztatás területén történik, hanem sok más területen is. A nők gyakran kilépnek a nyilvánosságra, és beszámolnak arról, hogy mi is történt velük. Az lenne a kérdésem önhöz, hogy az adataik adnak-e nekünk vezér elveket, hogy hogyan tudnánk többet tenni annak érdekében, hogy egyáltalán megnevezzük ezt a problémát. Hogyha a nők nem láthatóak a társadalomban, akkor ez a jelenség, tehát úgy kezelik őket, mint a tárgyakat, és akkor gyakran várnak a nők erőszak áldozatává, hiszen a férfiaknak az a benyomásuk, hogy joguk van így kezelni a nőket, szexuális töltetű gesztusokat alkalmazni velük szemben, vagy ezeket a szörnyű történeteket is említhetem, amiket az, a múltban, a közelmúltban hallottunk. Tehát itt a hatalmi egyensúlyon kell mindenképpen változtatni. Amíg ezzel kapcsolatban semmit nem teszünk, addig bizonyosan nem érjük el azt, amit el akartunk érni. Köszönöm, Gérikák képviselő következik. Ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Én is köszöntet szeretnék mondani a jelentését. Es war sehr Nagyon jó volt ezt ilyen kimerítően meghallgatni, ilyen bőségesen. Itt uh, egy különbségtétel történt, azt illetően, hogy a nők anya szerepéről, különleges szerepéről beszélünk, amikor a család kísérőjeként vannak jelen. Azt hiszem, hogy ezt a témát egy kicsit még ki lehetne bővíteni, vagy ki kellene bővíteni. Itt vannak értékelésben olyan alpontok, amelyek a jogszerűségen nyugszanak egyes országokban. Itt például ami az a gondozást, a... nem ért engem, mondjam? Das wäre sehr wichtig gewesen jetzt. <laughs> Fontos lett volna ez egyébként. Wenn wir über Fliege, Fliege und Begleit tehát, hogyha a gondozásról beszélünk, akkor itt mindenféleképpen különbséget jelent, hogy jogilag van-e lehetőség a halálba kísérésre például, vagy halálba segítésre, ez mindenféleképpen egy különbség és ez határozza meg, hogy meddig is tart mondjuk az ápolás, és milyen fajta ápolásra van szükség. A másik dolog, ami még hiányzik, amikor a bevételről, a pénzről beszélünk, a gyermekesek és a gyermektelenek esetében, akkor nem önmagában csak a bevételeket kell megnézni, hanem az adó terheket is, ugye a bérre kivetett adókból indulunk ki. A gyermektelenek esetében ezek gyakran nagyobbak, mint a szülők esetében. Hogyha a kiegészítő adókat mérjük a gyermekeknél, akkor az adó részarány a szülők esetében jelentősen növekszik, és szerintem ezt is figyelembe kellene venni ennél a jelentésnél. Az egyes országokban abból kellene kiindulni, hogy milyen fajta összefüggések vannak, miért is van egy adott országban olyan, miért, miért olyan jó a helyzet például a, az ápolásnál, és itt például a halálba segítés, vagy a halálba kísérés jogi lehetősége is figyelembe vendők. Köszönöm ezt a jelentést, jó lenne, hogyha a jövőben még ki lehetne bővíteni, ezeket a témákat, amit említettem. Jó lenne ezekről bővebben szólni. Köszönöm. And now, uh, Mr. Drog, please. Köszönöm szépen, Mr. Drog következik. Děkuji eh, za udělení slova. Já bych chtěla také poděkovat eh, za eh, tuto studii. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a tanulmányért, és azért is, hogy bemutatta, milyen módszertant használt az intézet a tanulmánykészítésekor. készítésekor. Jó magam, az európai szintől egyfajta minőségi monitorozást várok az egyes paramétereket illetően, éppen úgy, ahogyan önök végzik ezt a munkát. A bevált gyakorlatok cseréje is fontos, egyetértek Pitikainen asszonynal, fontos az eredményeket közzétenni, közölni a tagállamokkal. Azt hiszem, hogy ezek az eredmények még kevéssé ismertek. Érdekelne, hogy az intézet szervezze konferenciákat, hogy bemutassa ezeket az eredményeket a tagállamoknak. Jó lenne megkezdeni ezen konferenciák szervezését minél hamarabb. Mindenféleképpen információs kampányok keretében kellene ezeket az eredményeket bemutatni a tagállamokban. Persze mi para- parlamenti képviselők is segíthetünk ebben. A tanulmány megmutatja, hogy lényegesen javul a helyzet, legalábbis nekem ez a benyomásom. Persze ez a folyamat lassú, nem lehetünk elégedettek a folyamat ritmusával, azonban nem lenne helyes, hogyha nem becsülnénk meg a tagállamok erőfeszítéseit, vagy akár a non-profit szervezetekét. Az összes ágazatban javul a nők helyzete. Persze ez lassan történik, ez nem elégséges. Láthatóak persze bizonyos különbségek. Különösen, ha megnézzük a hatalom ágazatát, ön azt mutatta be, hogy továbbra is nagyon jelentős itt a szakadék, nagyok a különbségek. Nos, azt hiszem, hogy pontosan ebben az ágazatban a polgárok maguk is úgy vélik, hogy a nők hiányoznak a politikából, semmi nem változik itt ez a benyomásuk, de magától semmi nem fog változni. A választók szeretnének női politikusokat, polgármestereket, látni, vagy prefektusokat akár, európai parlamenti képviselőket, nemzeti parlamenti képviselőket. Én tehát itt határozottan támogatom azt, hogy mutassuk be a pozitív példákat ezen a területen. Itt a polgárok óhaja nagyon erős, hogy legyen több nő a politikában, a hatalomban. Lenne egy kérdésem ami a jövedelmek javítását, javulását illeti, ugye én cseh vagyok, ott 0 ez a javulás, viszont a grafikonon majdnem 5 os javulás látszott. Lehet, hogy én rosszul láttam a grafikonon ezt az adatot, vagy rosszul értettem azt, amit ön mondott. Tehát ami ezt a bérkülönbséget illeti a cseh köztársaságban, valóban 0% az eredmény, és az volt a benyomásom az ön által előadottak alapján, hogy önök javulásról számoltak, számoltak be. Miért is növekszik ez a bér szakadék? Itt van egy ö, kapcsolat azt illetően, amiről Gerikas úr is szólt, Ugye egyre több olyan nő van, akik a gyerekekkel foglalkoznak, az ő életfeltételeik romlanak, nem tudnak részt venni a politikai vagy társadalmi életben. Tehát itt az anya szereppel függ össze ez a kérdés, vagy ez a probléma. És így módon a nő részvételi lehetőségei romlanak. Elismerem, hogy a tanulmányból hiányzik ez a kapcsolat azon nők esetében, akik a gyermekeikkel foglalkoznak. De ezt nem kellene negatív tényezőnek tekinteni szerintem. Köszönöm szépen. Virginia Lamb asszonynak adom meg a szót a válaszadásra, de hát sajnos kettő-három percet kaphat maximum, mert négykor kezdjük az együttesülésünket a DEVE szakbizottsággal. A DEVE szakbizottság elnöke már meg is érkezett. Parancsoljon! Ha megengedik, akkor az utolsó kérdéssel kezdem. Gyakorlatilag nem volt változás, hogyha jól értettem. Igen, igen, volt egy apró százalékpont, úgyhogy igaza van pontosan az egyéb létett témákkal kapcsolatban az indexünk, a mutatóink, a jogi és intézményesített szolgáltatásokra is vonatkoznak, például a betegek, fogyatékosok hosszú távú gondozása. Ezért nagyon fontos, hogy robusztus legyen ez az adat, mert hogy rendszeresen elérhető kell, hogy legyen, megbízható legyen, és olyan adat legyen, amit utána össze tudjunk hasonlítani a különböző országok között. A korrelációk esetében mit csinálunk? Ezt kiegészítésként használjuk. Nem tesszük bele magába a százas skálába, a pontozásba, ezt az eddigi metodológia alapján csináljuk továbbra is, amit ön mond, az nagyon érdekes és nagyon releváns is, de ezt kiegészítésként tudnánk használni. Tehát talán amikor a következő ilyen indexet tervezzük meg 2019-re várható ez a munka és a családi élet összeegyeztetéséről, talán érdemes lenne ezeket is bevenni, amiket ön említett. De a jogalkotás szempontjából most azt nézem, hogy én mennyi időt töltök ezzel a nem fizetett munkával. De amit ön említett, a nem fizetett munkával és szolgáltatással kapcsolatban nagyon fontos, tehát érdemes lenne megvizsgálni. Ami a roadshow-t illeti, illetve a tagállami konferenciákat, készülünk ezekre, talán a következő év közepére elkészülünk majd az egyes tagállami nyelvi verziókkal, ahol elmagyarázzuk, hogy mik a legnagyobb különbségek, és azután el is látogatunk a tagállamokba, és nagyon fontos lenne, hogy az önök elkötelezettségei segítsen bennünket, akkor, amikor mondjuk a nemzeti parlamenteket meglátogatjuk. Örülnénk tehát az önök támogatásának a megszorítások most ugye a következő vizsgálati időszakot tervezzük. Az például, hogy az Európai Bizottság kérésére hogyan tudjuk kidolgozni a mérését a munka és magánélet egyensúlya csomag eredményeinek, Erről tehát még fognak hallani. A nők elleni erőszak kapcsán talán érdekes az önök számára, hogy a, kidolgoztuk egy évvel ezelőtt a nemek közötti egyenlőtlenségre érzékeny parlamentek mérését. Szlovéniában és Észtországban tesztelni fogjuk ezt a mérést, és a litván és görög parlamenttel is tárgyalásban vagyunk, valamint néhány regionális parlamenttel. A zaklatás is része egyébként ennek a munkának, de nem olyan nagy része. Úgyhogy most belső vitát folytatunk arról, hogy hát igazából itt a hatalmi játszmáról van szó, és nagyon szoros összefüggés mutat az erőszak kérdése az egyenlőtlenség kérdésével. Vizsgáljuk, hogy hogyan lehet jobban belevonni a munkánkba ezt a területet, nem ülhetünk a babérjainkon, önnek ebben teljesen igaza van. Köszönöm szépen Virginia Lambok asszonynak a prezentációt. Számíthat a támogatásunkra, az együttműködésünkre. November 21-én ismét lesz egy szakbizottsági ülésünk, együttesülés a nemzeti parlamentek tagjaival, és ott a nők elleni erőszakra vonatkozó index eredményeit fogja ön bemutatni, tehát ismét talál.